Fontos, hogy nyomon kövessük a, az ő munkakörülményeiket, és az én személyes programomnak is fontos részét fogja ezt képezni. Köszönöm szépen, biztos úr! Biztos vagyok benne, hogy milyen hálásak vagyunk a vita kezdeményezőinek. Nagyon jól haladunk, a következő napi rendi pont pedig nem más, mint az online szerencsejáték az Európai Bíróság közelmúltbeli ítéletei fényében szóbeli választ igénylő kérdés, és Hárber úr kapja meg a szót 5 percben. Parancsoljon Hárber úr! Tisztelt elnök úr! Egy percet, hogyha tudnánk várni, hogy ideérjen még kollégánk is. Bonjour. Félicitations. Uh, elnök úr! Nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy a Belső Piaci Bizottság és Fogyasztóvédelmi Bizottság nevében szólalhatok fel. Egyrészt az új biztos urat, Michel Barnier-t üdvözlöm, Uh, első eszmecserénket folytatjuk, de ez a hosszú eszmecserék uh, folyamatát jelenti, uh, kezdetét jelenti. Különösen gratulálok ahhoz, hogy milyen simán ment az átülés a képviselői székből a biztosi székbe. Olyan kérdésről van szó, amely nagyon nagy jelentőséggel bír, hiszen aggályosnak tartjuk az online szerencséjáték ágazat fejleményeit, és nagyon sok bizonytalanság merül föl. Az egész jogalkotói rezsim tekintetében a belső, piaci, belső piacon. Tudom, hogy Biztos úr, ön nagyon sok örökölt ügyet visz tovább, de remélem, hogy az örökölt ügyek között ezt a kérdést az egyik legprioritásosabb ügynek fogja tekinteni, hiszen az én szakbizottságom, a belső piaci és fogyasztóvédelmi szakbizottság abszolút prioritásos ügyként foglalkozott egyel, képviselőtársaim majd még felszólalnak a kérdéskörben. Minnyájukat tehát izgatja ez a kérdés. Mint tudjuk, biztos úr, a tagállamok is rendszeresen tanácskoznak a tanács különböző formációiban arról, hogy hogyan lehet az online fogadás és szerencséjáték növekedését eh, szabályozni, figyelembe véve azt, hogy, hogy hogyan hat ez ki a nemzeti szerencséjátékokra. és semmiképpen nem öm, rajzolódik ki egy liberalizáció a tanácsi tárgyalások öm, következtében. Ugyanakkor az online szerencséjáték egyre inkább elterjedt, és ez mégiscsak a nemzeti monopóliumokra helyez komoly ö, nyomást, ö, kihívást jelent a számukra, és az államilag működtetett és hatalmas bevételeket biztosító szerencsejáték monopóliumokat veszélyezteti ez online szerencsejáték. Azaz tehát figyelem összekapcsolva azzal a munkával, amit végeztünk, nagyon sok utalást tétetett az Európai Bíróság ítéletére. Minden bizonyal ismeri az ítéletek részleteit, meg gondolom a kollégáim még fel fognak erről szólalni a későbbiekben. Mi minden esetre úgy látjuk, hogy az Európai Bíróság megközelítésének eh, egy megközelítésében kirajzolódó egység hiánya, azaz tehát, hogy nem elég egységes a megközelítés, problematikus. Tudjuk azt is, hogy a bizottság eh, szolgálatai szerződés szegési in, eh, eljárásokat indítottak el, bár ezek nem mind online ügyek voltak, de itt a vállalkozások letelepedési szabadsága ügyében szerződésszedési eljárásokat indított a bizottság. Éppen ezért úgy gondolom, hogy eljött az ideje annak, hogy a bizottság összegyűjtse az idevágó információkat, megvizsgálja az egyes szerződésszekési eljárásokat, megvizsgálja az Európai Bíróság ítéleteit, és először is egy mindenre kiterjedő, stratégiai, tisztázó dokumentumot készítsen el arról, hogy hova akarunk tovább lépni, és kitérjen a, a inkonzisztens részekre is. Hiszen úgy gondolom, hogy nem csak a üzemeltetőknek, hanem a szabályozóknak is tudniuk kell, hogy milyen szabályokkal dolgozhatnak a jövőben, hiszen igenis szabályozható az online szerencsejáték. Vannak kitűnő példák arra, amikor a szabályok arra kényszerítik, arra szorítják az üzemeltetőket, hogy például az addiktív, szenvedélybeteg eh, szerencsejátékosokat hogyan szűrjék ki, hogyan akadályozzák meg a szerencsejáték és a, a addikció összekapcsolódását. Tehát úgy gondolom, hogy mindenképpen ez a belső piac ügyét érinti, és a belső piac szabadságait is figyelembe kell venni, de figyelembe kell venni a állampolgárok érdekeit, hiszen sokan hozzá akarnak félni a, a online szerencsejátékhoz, senki nem akarja persze ezt betiltani, de hát nagy különbségek vannak az egyes államok között. Vannak olyan országok, ahol illegális dolog részt venni egy eh, online eh, öm, szerencsejátékban, hogyha a cég külföldön bejegyzett. Vagy pedig az egyik eh, az saját választókörzetemben végrehajtott vizsgálat során jöttem erre rá, hogyha egy brit állampolgár Spanyolországból a brit lotton ö, vesz részt, akkor és nyer, akkor a brit társaság nem fizethet a brit állampolgárnak Spanyolországba. Ez tehát biztos úr a kérdés kontextusa. Biztos, hogy na, a kollégáim nagyon fontos, érdekes, okos hozzászólással gazdagítják majd a vitját, de azt szeretném kérni, hogy tegye ezt az egyik legnagyobb prioritásá ezt a kérdést. Köszönöm szépen, üdvözöljük biztos úr! Itt eh, üdvözöljük most, mint a bizottsági kollégium tagjaként, öné a szó. Merci beaucoup, monsieur. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, hölgyeim és uraim, tisztelt képviselők! Nagy öröm számomra, hogy 48 órával a beiktatást követően már itt lehetek, ami, és különösen a belső piaci és a fogyasztóvédelmi területen nagyon fontos, hogy most más módon fogok önökkel együtt dolgozni, egy más helyen, de már ugyanabban a szellemben. Még mielőtt meghallgattam volna önöket, az első kérdéssel kapcsolatban, ahogy ön is elmondta, a bizottság eh, jogszabálysértési eljárásokat indított különböző eh, országok ellen a eh, sportfogadás területén. Négyből a kilenc ügyben Dánia, Franciaország, Olaszország és Magyarországban a jogszabályokat kellett módosítani azért, hogy megoldják ezt a jogszabálysértést. A valamennyi országgal együtt dolgozik a bizottság, az azokon a területeken, amik kiderültek ezekből a szabálysértésekből. Az eljárás az továbbra is nyitott, és az új bizottságnak majd el kell dönteni, hogy mit kezdjen ezekkel az ügyekkel. A második dolog a bíróság, az Európai Bizottságnak, Európai Bíróságnak a döntése a Portugália ügyében, ahol a pénzjátékokat ellenőrzik. E döntés értelmében, amit a bizottság jogszolgálata is megvizsgált, nem fog alapvetően változtatni az eljárások tekintetében. Valamennyi e, ügyet a benyújtott e, bizonyítékok alapján e, tárgyalták meg. A bíróság közelmúltban hozott ítélete alapján továbbra is a joggyakorlatnak megfelelően szükséges, hogy bizonyos korlátozásokat közértek kell lehessen megindokolni, és mindenképpen arányosnak kell lennie. Ez azt is jelenti, hogy a, korhá, a korlátozásoknak szisztematikusnak és arányosnak kell lenni. Tehát a bíróság nagyobb szabadságot ad a tagállamoknak a tekintetben, hogy különböző korlátozásokat vezethessenek be a portugál monopólium kérdését is így kezelte a bíróság. A harmadik dolog, ami ehhez az első hozzászóláshoz kapcsolódik, szeretném hangsúlyozni, hogy a bizottság nem zárja ki az alternatív megoldásokat a szabálysértési eljárás mellett mindenképpen konstruktív vitát folytattunk a tagállamokkal és a parlamenttel és valamennyi érintett félel. Szeretném megjegyezni, hogy nem volt konzultáció a tagállamokkal azóta, hogy ezek utóbbiak az a, a szolgáltatási irányelvből kivonták az ilyen játékokat és nagyon odafigyelek a tanácsnak a munkájára. Tudom, hogy a Sárdemöző asszony kezdeményezésére március 10-én elfogadtak egy állásfoglalást, még akkor is, hogy ennek volt egy ellenjavaslat is. Szerintem ez egy jó kiinduló pont ahhoz, hogy egy ténylegesen európai megoldást találjunk erre a komplex problémára. El kell mélyíteni a vizsgálatunkat, és meg kell vizsgálni, hogy a tagállamok miért korlátozzák a pénzjátékokat. Meg kell nézni azt is, hogy ennek milyen társadalmi szerepei vannak, illetve a függőség a játékok esetén. Még nem fogadtuk el a munkaprogramunkat, ma kezdődnek a konzultációk, és ez nagyon oda fogok figyelni mindarra, amit itt önök el fognak mondani, és több hipotézis is lehetséges, amelyeket én meg fogom, amit én tanulmányozni fogok. szóba jöhet egy zöld könyv kérdése is ezzel fontos területen, és köszönöm azt a munkát, amivel önök is segítik a bizottság munkáját. Köszönöm szépen, most pedig Szamúr két percben. Komissz. Elnök úr, tisztelt biztos úr, először is az EPP frakció nevében szeretném kifejteni örömömet azzal kapcsolatban, hogy a biztos úr egyértelművé tette azt, hogy célorient, célorientáltan fogják ellenőrizni azt a kérdést is, hogy hogyan néz ki az ellenállás a tanácsban a online szerencsejátékkal kapcsolatban ez az ellenállás. Az online szerencsejátékokról van szó, és a Santa Casa ítéletet én úgy értelmeztem, hogy az Európai Bíróság azt mondta a tagállamoknak, hogy a szerencsejáték piac más, mint a többi piac, de ennek ellenére a tagállamoknak közösségi szinten érvényes szabályokban kell megállapodniuk. A tanács célja, a tanácsban ez még nem igazán alakult ki konstruktívan, tehát az Európai Bizottságnak a parlamenttel együtt egy kritikai kérdéseket kell feltennie. Szeretnék eh, kitérni néhány dologra, amely a tagállamokat illeti, eh, a fogyasztóvédelem kapcsán a szerencsejátékokat illetően. A szentek az kapcsán is azt mondták, hogy a szerencsejátéknál, az online szerencsejátéknál csak európai elemekkel lehet fellépni a szerencsejátékok területén, és így leközdeni a bűnözést itt. Ebből fakad az, hogy a tragikusabb kriminális bűnözői fellépésnél az interneten Európa nem igazán képes arra, hogy bármit is tegyen, és én ezt személy szerint szörnyűnek tartom. Úgy gondolom, hogy az online szerencsejáték piacon csak akkor lehet megoldást találni, hogyha határokon átnyúló egységes megoldásokat találunk. A tagállamoknak meg kell tartaniuk bizonyos szintig a történelmének kialakult szabályaikat, de mindenképpen a fogyasztók védelmét kell a középpontban állítani. Elnök, köszönöm szépen, Gebhardt asszony következik két és fél percre. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt biztos úr. Köszönöm szépen az információt, amelyet megadott számunkra, azonban ez nem igazán kielégítő. De hadd kezdjem az elején. Az előző bizottság egyetemű célt tűzött ki, mégpedig a szerencsejáték piac liberalizálását. Az Európai Parlament mindig is elmondta azt, hogy ez nem lehet a megfelelő eljárásmód, és ezért a, nem csak a tagállam, hanem az Európai Parlament is a szolgáltatás irányelvből kivették a szerencsejátékok piacát, azért, mert úgy gondoljuk, hogy a szerencsejáték nem egy szokványos szolgáltatás, hanem itt azért kell tennünk, hogy bizonyos védelmi korlátok legyenek a fogyasztók érdekében és a bűnözők ellen, és ehhez megfelelő szabályokra van szükség. Mindezek ellenére az Európai Bizottság továbbra is eljárásokat indít a bíróság előtt a tagállamok ellen, és úgy gondolom, hogy itt az ideje annak, hogy az Európai Bizottság ezt a gyakorlatot befejezze, mert eh, mindig is veszített az ilyen perekben az Európai Bíróság előtt, ezt látni kell, és ezért üdvözlöm azt, hogy eh, most már ezt valóban szeretnék megvalósítani, amit én is említett Bányi úr, egy másfajta megközelítést szeretnének kialakítani, hiszen az eddigi úton nem tudunk tovább haladni. Harbour pedig el kell mondjam azt, hogy az Európai Bíróság ítéletei nagyon következetesek, nem ellentétesek egymással, mindig is egyértelművé tették azt, hogy a tagállamoknak jók van ahhoz, hogy egyértelmű szabályokat valósítsanak meg annak érdekében, hogy az állampolgárok védelme, a bűnözők elleni védelem valóban ellenőrz, ellenőrizte megvalósuljon. Nem lehet őket kényszeríteni arra, hogy a piacot megnyissák, és nem lehet a tagállamokat arra kényszeríteni, hogy más tagállamokból szereplőket a piacra engedjenek, akkor, hogyha azt szeretnék egyidőleg, hogy az szabályozások és az ellenőrzések is szigorúak legyenek. Szeretnénk, hogyha az Európai Bizottság ezt végre felfogná, és ennek megfelelően járna el. Főként az internetes szerencsejátékról kell gondolkodnunk, hiszen itt egyáltalán nem léteznek a határok, és az állampolgárok nagyon könnyen hozzájuthatnak ehhez. Mindenképpen ezen kell elgondolkodnunk, hogyan tudnánk az ellenőrzést kialakítani, hogyan tudnánk a szabályokat úgy kialakítani ezen a területen, hogy az állampolgárok védelmét valóban meg lehessen valósítani. And now Mr. Kreutzmann. Köszönöm szépen, most pedig Kreutzmann úr kap szót, három percben parancsoljon. Elnök úr, biztos úr, hogyha megfogalmazódik az a kérés, hogy továbbfejlesszük a belső piacot és egységesítsük, akkor egységes szabályokra van szükség. Nos, az online szerencséjátékok kérdésének három szempontja van, melyet figyelembe kell vennünk. Egyrészt, hogyan lehet a polgárok, a fogyasztók érdekeit a legjobban védeni, hogyan lehet a legjobban a bűnözői tevékenység ellen fellépni, és hogyan lehet a kárt legjobban elhárítani. 2009. március 10-én hozott a parlament egy állásfoglalást az online szerencsejátékok integritásáról. A az ALDE frakció a 2009. március 10-i állásfoglalás alap elveit továbbra is támogatja, mely kimondta az online szerencséjátékok integritását. Az Európai Bíróság határata, hat, határozata alapján a tagállam maga szabályozhatja az online szerencsejátékokra vonatkozó szabályozást. Nem lehet teljesen ugyan kizárni a szerencsejáték csalást, ahogy a német példák mutatják, de ugyanakkor fontos, hogy nemzetileg szabályozzák a szerencsejátékokat, és így a pénzmosás, a játékcsalás, a bunda, illetve a szenvedélybetegségek elkerülése egyszerűbbé válik. Nem lehet mindent belső piaci koncepció alapján szabályozni, különösen akkor nem, amikor a fiatalok vagy a szenvedély, szenvedélybetegek védelméről van szó. Az online szerencsejátékok, az illegális játékkartellek és a visszaélés melegágyait képezhetik, ha nem szabályozzák őket. Az illegális játékszervezők külföldről jelentenek különbözően nagy problémát, mert őket nem lehet szabályozni, nem lehet ellenőrizni. A szerencsejátékból származó nyereséget pedig arra kell használni, hogy például a tömegsportra fordítsák, és ezt is a tagállam tudja a legjobban végrehajtani a profi és az amatőr sport megkülönböztetése és különböző szabályozása tagállami szinten a legjobb, és ugyanakkor proaktívan kell fellépni. Az online szerencsejátékok kihatása még nem mindig ismert a fogyasztók számára, a veszélyek sem, éppen ezért ezt az információadást is meg kell tenni. Fontos, hogy a tagállamok felelősségi körükben fellépjenek, a piaci ellenőrzés jelenti a kulcsot. Hogyha az Európai Parlamentben egyetértünk abban, hogy a szubszidiaritás elve alapján a tagállamoknak van lehetősége arra, hogy a szerencsejátékokat szabályozzák, akkor biztosítani kell azt is, hogy megfelelő ellenőrzést és piaci felügyeletet biztosítsunk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most pedig Rüle asszony kap szót három percben. Köszönöm szépen, elnök úr! A két előttem szóló után már nem sok minden maradt, amit mondhatok. Csupán annyit szeretnék világossá és nyomatékosá tenni, hogy a frakciónk teljes egészében támogatja az állásfoglalás indítványt. Ezen felül mi sem úgy gondoljuk, hogy az Európai Bíróság két mércével mért volna, nem. Nagyon egyértelmű és világosak ezek az ítéletek és üdvözlöm Barnier úr kijelentését, hogy meg szeretné kezdeni a konzultációt a tagállamokkal. Zárójelben mondom, a konzultáció jobb út, mint a szegési eljárás. Így lehet tehát mindenki számára megnyugtató megoldást találni. Köszönöm szépen. Köszönöm, itt Szeli Robert neve szerepel, de hogyha jól gondolom, Körkop képviselő kapszót. Biztos úr, elnök úr, a szerencsejátékért felelős miniszter voltam az Egyesült Királyságban, ebbéli funkciómban szólalok fel. Az európai piacban mindig a protekcionizmus lebontásáról beszélünk, és ezt támogatom. És kollégáim, akik a nyitottabb Európa mellett érvelnek gyakran, most pedig a szerencsejátékipar monopolisztikus voltát védik. Lehet, hogy ők azt gondolják, hogy nekem azt kellene mondanom, hogy a monopóliumokkal jobban lehet szabályozni a szerencsejátékot. Érdekes ez, hiszen az adatok nem támasztják el, e, alá ezt az érvet, hiszen minél több az ellenőrzés, annál több a bevétele a nemzeti kormányoknak. Ez itt az érve. De nem ezt az Európát akarom én kiépíteni. Nincs oka annak, hogy a magán szerencsejáték szervezők, akikre nagy ellenőrzés vonatkozik az egyik tagállamban, ne szervezhetnének szerencsejátékot a másik tagállamban. És miért ne biztosíthatnának-e ők is kellő ellenőrzést? Az Európai Bíróság ítéletei a, azt gondolom egyébként a luxemburgi bírók már unják ezt a kötelhúzást, de az ítéletről a bizottság, az Európai Bizottság nem mondott még semmit. Éppen ezért cselekedni kell, a jogbizonytalanságot meg kell szüntetni. Nagyon fontos, hogy a parlament megerősítse abbéli elszánását, hogy ezt a kérdést napirendre veszi, nem szabad kihátrálnunk a kihívások elől. Az új bizottságtól új lendületet várunk. Nagyon bízom Bárnyé biztosban, és Biztos vagyok abban, hogy egy ki fog dolgozni egy stratégiát, amelynek segítségével az online szerencsejáték a belső piac részévé válhat úgy, hogy megfelelő szabályok vonatkoznak rá. Köszönöm szépen, de Jong úr következik másfél percre. Köszönöm szépen, elnök úr. Van egy ö, ismert közmondás hollandul, hogy a szerencsejátékot csak veszíteni lehet, ráadásul még a szerencsejáték függővé is tehet. Ezen kívül a szerencsejáték egy több milliárdos üzlet, amely gyakran kéz a kézben jár a bűnözéssel. Hollandiában megtiltjuk az olyan helyeken a szerencsejátékot, ahol ö, gyakran megfordulnak ö, fiatalok, azonban az interneten sokkal jobban hozzáférhető a szerencsejáték. Ebben az esetben nem mindenhatunk ki a szabad piacból, hiszen itt tehetnek a tagállamok korlátozó intézkedéseket. A szobali kérdés túlságosan is a szabad piac elveiből indul ki, és nem hiszem, hogy az interneten beszélhetünk felelős szerencse játék hozzáállásról. A tagállamoknak mindenképpen be kell avatkozniuk, és az Európai Bizottságot arra kérem fel, hogy ne tegyen kísérletet arra, hogy az európai jogszabályokkal csökkentse a védelmi szintet. A tagállamoknak kell megtalálni a saját védelmi szintjüket, úgy gondolom, hogy párbeszédet kell folytatni, arra hogyan lehetne legjobban megvédeni a fogyasztókat. Köszönöm szépen! Most pedig Paszka úr következik. Köszönöm szépen, kedves eh, kollégák! Ami az online szerencsejátékot eh, illeti, a következőkre szeretnék utalni. Azt láttam, hogy nagyon sok a megoldatlan probléma. Megpróbáljuk azt elérni, hogy az emberek közötti kommunikáció lehető legnyíltabb legyen. Nyílt hozzáférés van az internethez, a gyerekek, a fiatalok is hozzáférnek az internethez. Az Európai Parlament 2009, 2006 március 10-i állásorolásban kifejtik, hogy a felelősséget akkor, hogyha a fiatalok hozzáférnek az internetes szerencsejátékhoz, akkor mindenképpen a szülők viselik a ö, felelősséget. Ez szerintem butaság. Mi vagyunk azok, akik felelősek vagyunk. Nekünk kell felelősséget kell, ö, nekünk kell felelősséget viselniünk, viselnünk. A tagállamok, a parlament, ők azok, akiknek meg kell védeniük a gyerekeket a szerencsejátékokkal szemben. Abban az időszakban, amikor a pornográfia, a szerencsejáték minden háztartásban, 3D minőségben elérhető, hogyan lehetne megvédeni a gyerekeket. Ezért úgy vélem, hogy az Európai Bizottságnak felelősséget kell vállalnia az Európai Parlamenttel együtt, egy jogi keretet kell létrehoznunk, nem szabad, hogy semmit ne tegyünk, nem a vállalkozókat kell védenünk, hanem a választóinkra kell gondolnunk. További probléma a pénzáramlás felügyelete. Néhány országban a szerencsejátékból származó pénzeket az oktatásra, a kultúrára vagy a sportra fordítják, hogyha a, ezek a pénzek azonban a Bahamákra vagy adóperdecsomagba folynak, akkor mit fogunk kapni majd támogatásra, a kultúrára vagy a sportra? Tehát a, a nyerességeket, tehát a nyereség máshova fog belefolyni, nem ott ahol megszerezték ezt a pénzt. Tehát meg kell oldani ezt a problémát is, és épp itt az ideje annak, hogy az Európai Bizottság felébredjen, és elkezdjen dolgozni, és keretfeltételeket szabjon meg ezen tevékenység irányába. Olyan feltételeket kell szabnunk, amelyek nem veszélyeztetik a gyerekek nevelését, illetve egészségét, de nem szabad elveszítenünk a szerencsejátékból származó pénzeket sem. Uh, Mr for two and a half minutes. Bekáli úr, két és fél, fél percben. Nincs itt, viszont a Rojtova asszony itt van. Két percben szót is kap. Rojtova asszony. Köszönöm szépen. Az online játék lehetővé teszi, hogy a tagállamok kezeljék a, a, a veszteségeket, illetve lehetővé teszi a pénzmosást is ezért nagyon fontos, hogy a fogadás monopóliumokkal foglalkozzunk. Ez a függőséget is létrehozza, és különösen a fiatalok vannak kitéve ennek. Fontos a közérteknek a védelme, illetve a kormányoknak az a joga, hogy megfelelően korlátozzák az internetes szerencsejátékokat. Az internet nem ismeri a határokat, ezért nagyon más a szabályozás egyik országban, mint egy másikban. Nem elegendő a hivatalos lottozó és egyéb szerencsejáték vállalatoknak az ellenőrzése, hanem fontos, hogy ezeket az internetes dolgokat is megfelelően ellenőrizzék. A bizottság már erre tett javaslatot a múlt évben. Meggyőződésem, hogy tiltani kellene a az online szerencsejáték hirdetését is, különösen akkor, amikor ez fiatalokra irányul. A Csekeztársaság eh, is eh, fel eh, ismerte, hogy ez nagyon komoly probléma, mert egyelőre nincsen ilyen korlátozás a hirdetés, illetve a játék lehetőségek terén. Fontos lenne, hogy az iskolák környékén ne lehessen ezeket például hirdetni. Ezért szükséges egy új szabályozás az Unióban. Tak for ordet, herr formand. Barnier. Szeretnék én is üdvözölni Barnier urat, és nagyon sok sikert kívánok a munkájához. Örülök annak, hogy itt lehetek, és vitát folytathatunk erről a kérdésről önök, önnel együtt fontos ez a szerencsejáték kérdés. A meghallgatásakor és a parlament előtt ön említette, hogy a belső piac az állampolgárokat kell, hogy szolgálja, és nem fordítva. Itt most eh, itt a legkitűnő alkalom, hogy ez gyakorlattá eh, válts, Ön is említ, amit mondott, kicsit átfogó volt, de nagyon fontos lenne, hogy egy zöld könyv szülessen valóban, és megfelelő információval rendelkezzünk a tekintetben, hogy egyáltalán mi is történik ezen a területen. Jelenleg nem is tudjuk pontosabban, hogy európai szinten ö, hogy áll ez az egész szerencsejáték kérdés. De szeretnék arra is emlékeztetni, hogy van itt egy politikai realitás. Az én jelentésemet márciusban fogadták el, és egy kisebbségi vélemény volt ez, de a parlamenti többség mégis támogatta. A tanácsban is nagyon sok támogatást kapott az, hogy pontosítsuk ezt a helyzetet, illetve hogy figyeljünk oda arra, hogy a tagállamok megfelelően szabályozzák a játék kérdését. Így az online játékok esetében az fontos megállapítani, hogy hogyan fogjuk megvédeni az állampolgárokat, illetve milyen szociális költségei vannak ennek a játéknak. Azt is, arra is szeretnék választ kapni, egyértelmű választ. Következő kérdésben az ön álláspontja eh, az-e, hogy eh, csökkentsük a korlátozásokat, a, a, vagy pedig valódi vitát folytassunk a tanácsa és a parlamenttel, oly módon, hogy ne állandóan Luxemburgba járjunk eh, felülvizsgálati kérelmekkel. Ezt a stratégiát kívánja-e folytatni, vagy sem? Erre kérek egy egyértelmű választ. Élvördül kapszót három percben. Üdvözlöm ezt a vitát, amelynek legfőbb ideje, hogy lefolytassuk, hiszen nagyon sok probléma származik a fiatalkorúak szerencsejátékából. Mind a fogyasztók, mind a nagy nyilvánosság érdekeit szolgálna, ha a bizottság eh, egyértelműen megragadná a kezdeményezést ezen a területen. Üdvözlöm a bizottság tevékenységét. Egy kérdést intéztem a bizottsághoz tavaly, és eh, arról tájékoztattak, hogy eh, forró vonalakat akarnak kiépíteni, illetve a bizottság támogatja a tagállamokat ezek kiépítésében és az információs központok működtetésében. A dolgok jelenlegi állása alapján a szerencsejáték egy rejtett, de növekedő problémát jelent. Fontos, hogy jogszerűen vegyen részt a szerencsejátékos, és nagykorú legyen. Ez nem mindig ellenőrizhető. Ugyanakkor a kiskorúk gyakran a megbuherált hitelkártyákkal, vagy pedig egyszerűen lopott hitelkártyákkal játszanak, egy szakértő pedig arról beszélt, hogy hatalmas veszélypotenciál van ezen a területen. A hagyományos szerencsejáték területén fennálló ellenőrző intézkedések ugyanis az online területen nem működnek. Pénzre, időre, energiára van szükség ahhoz, hogy ki játszik, és ilyen módon ki küzdködhet esetleg szenvedélybetegséggel. Fontos tehát, hogy a bizottság minden lépést megtegyen a fiatalkorúak szerencsejátékának kiküszöbölése érdekében. Köszönöm. Köszönöm szépen, Fandálán úr, két percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt elnök úr, Hollandiában 120 ezer olyan függő ember van, aki a szerencsejátékok rabja, ö, legalább ennyi van. Ez egy óriási társadalmi ö, probléma, hiszen ez kihat a családokra, a pénzügyi helyzetükre, illetve bűnözéshez vezet. A tagállamoknak ezért mindent meg kell tenniük annak érdekében, hogy a szerencsejátékot és az ehhez tartozó problémákat maximális módon le tudják küzdeni. Feltűnő azt, tisztelt elnök úr, hogy bizonyos tagállamokban teljesen legális ez a szerencsejáték piac. A szerencsejáték iparág el akarja velünk hitetni, hogy a belső piac normális részét képezik, és ezért nem kellene ide semmilyen fajta korlátozások. Hát szerintem ez eléggé őrület. A tagállamoknak nem kell segíteniük az olyan fajta piacok kialakulását, amelyek a szociális hanyatlást segítik elő. A holland hatóság arról döntött, hogy a szerencse játék piacot állami monopólium alá vonja. Én nem szeretnék sehol se szerencsejáték monopóliumokat kialakítani, de szerintem még mindig ez a legjobb megoldás. Azok a tagállamok, amelyek engedik a szerencsejátékot, azokat fel kell szólítani arra, hogy a lehető legjobban ellenőrizzék ezt a fajta piacot. Köszönöm szépen! Trianta Filides úr következik há, másfél percre. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. A kérdés, amelyel foglalkozunk, az felveti a szociális jogalkotás kérdését is. Az Európai Bíróság bizonyos szabályokat szabott meg, és a tagállamok ezen keretén belül a saját nemzeti jogalkotásukban meg tudják szabni azt, hogy hogyan lehet az internetes szerencsejátékot szabályozni. Ehhez nem kell európai jogalkotás. Ezen kívül az Európai Bíróság a Schindler ítéletben elmondta azt, hogy a szerencsejáték kapcsán bizonyos etikai, vallási, kulturális aspektusok is felmerülnek, és a csalás, illetve más negatív hatások is tapasztalhatóak. Ez nagyon fontos, kedves kollégák, és ezért közérdek az, hogy a tagállamok továbbra is ellenőrizzék a szerencsejátékot, hiszen ők ismerik a legjobban a helyi adottságokat. Ezt támasztja alá az a tanulmány is, amelyet az Európai Bizottság végeztetett el. Itt az összehasonlító jogról van szó, és a Sáldemóze jelentést is itt kell megemlíteni, amelyet 2009-ben fogadtunk el arra a következtetésre jutottunk, hogy a belső piacon nem lehet kitérni erre nagyon érzékeny témára. Az Európai Bizottságot felszólítottuk arra, hogy az Európai Bíróság ítéletét valóban megye figyelembe. Köszönöm szépen. Thank you. Köszönöm szépen, Kóni asszony. Induljunk ki az Európai Bíróság ítéletéből. A tagállamok, mondja az Európai Bíróság ítélete, rendelkeznek az alá lehetőséggel, hogy szabályozzák ezt a piacot. Azt a piacot, amely nagyon veszélyes lehet a, vál a játékosok számára. Hogyha a közösség nem szabályoz, akkor minden tagállam meghatározhatja, hogy milyen védelmi szintet irányoz elő. ilyen korlátozó intézkedéseket nagyon nehéz definiálni. Nos, a bizottság Olaszországgal szemben is, és más országokkal szemben is szerződészekési eljárást indított, mondván, hogy a szolgáltatások szabadságára vonatkozó alapszabadságba sért ütköző intézkedéseket hozott. Pedig mi az Európai Bíróság ítéletét értelmezzük Portugáliahoz hasonlatosan restriktíven. Az online játékokat európai szinten kellene szabályozni, fontos, hogy túltekintsünk az egyes gazdasági érdekeken, és a fogyasztók védelmét, különösen a fiatalkorú fogyasztók védelmét tartsunk szem elől, akik a bűncselekmények áldozatai. Koráért, de Campus úr másfél percben. Tisztelt elnök úr, kedves kollégák! egy látszólagos konfliktussal állunk szemben. Itt két politika ütközik, egyrészt a közrend és a fogyasztók védelme, és a másik pedig a szolgáltatások szabad mozgása az unión belül. A ö, bírós, az Európai Bíróság joggyakorlatában, amely foglalkozott ezzel a kérdéssel, a tagállamoknak kell fenntartaniuk az autonomitásukat és legitimitással rendelkeznek, hogy szabályozzák a szerencsejátékokat biztosító, illetve az interneten történő pénzjátékok területén. Ez olyan terület, ami más ágazatait is érinti az társadalomnak, a deviáns magatartás és egyebek. A luxemburgi bíróság az előzetes állásfoglalás kapcsán foglalkozott a, jogszab, a szerencsejátékok szabályozásával. Ez az állásfoglalás oda kell, hogy vezessen, hogy a bizottság is és a tagállamok egyértelműben nyilatkozzanak, és normatív kereteket határozzanak meg valamennyi államra vonatkozóan. Védeni kell magunkat a határon átnyúló bűnözés ellen, ami az online játékokat felhasználja, többek között arra, hogy a legsebezhetőbb fogyasztókat támadja. Türelmetlenül várjuk, Bárnyi biztos úr, hogy az új bizottság ezt a kérdést prioritásként tűzze rendre. Köszönöm szépen, Vlaszak úr következik. Hölgyeim és uraim, mint valamennyien nagyon jól tudjuk, a szerencsejáték nagyon szigorúan szabályozott az egyes tagállamokban. Ugyanakkor a helyzet változott azt követően, hogy a legnagyobb kaszinó tulajdonképpen jelenleg maga az internet. Új technológiák vannak, amelyek lehetővé teszik az online játékot, és ezek gyorsan fejlődnek. Ehhez képest a jogszabályok nagyon lassan alakulnak az Európai Bíróság éppen ezért több alkalommal kért megkeresést kapott, hogy döntsön online szerencsejáték ügyekben. Joggyakorlat is kezd már kialakulni, de ez nem egyértelmű. Az online szerencsejátékot nagyon gyakran úgy tekintik, mint a jognak egy szürke területe. Sok a tagállamoknak kell kiadniuk az online szerencsejátékokhoz az különböző engedélyeket. Ugyanakkor úgy gondolom valamennyien egyetértünk abban, hogy a nemzeti jog és jogszabályok nem tudják helyettesíteni az európai szabályozást, és nem tudják biztosítani a szolgáltatások szabad mozgását. Ugyanakkor a cseh törvények nem teszik lehetővé, hogy online szerencsejátékra kapjanak engedélyt a vállalatok, de a cseh köztársaság nem tudja azt megakadályozni, hogy külföldiek a cseh köztársaság területén ilyen szolgáltatást nyújtsanak. Most nem is beszélek a szociális, egészségügyi és egyéb kérdésekről, amelyek mind kapcsolódnak az online szerencsejátékhoz, valamint az adózási problémákat. Köszönöm szépen, Eszaja asszony következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Bernier biztos úr helyesen mondta azt, hogy az Európai Parlament egyetemű álláspontot foglalt el, az irányelv ellen lépett fel, hiszen a szerencsejáték nem szolgáltatás, hanem olyan tevékenység, amely függőséghez vezethet és társadalmi költségeket okozhat. A Lisszaboni szerződésben újabb kompetenciákat kaptunk, és ennek kapcsán a sport nagyon fontos lett. A sport nem vezetett ahhoz, hogy ebből a szerencsejáték pénzeket eltüntessék, koncentrálnunk kell arra, hogy itt bűnöző tevékenység is lehet. Az Európai Bíróság a portugál esetben bizonyos iránymutatást adott, de nem csak arról van szó, hogy az Európai Bíróság tesz-e intézkedéseket, politikai iránymutatásra is szükség van, amely nem támogatja a harmonizálást, a tagállamoknak saját maguknak kell viselniük a társadalmi költségeket. Az online szerencsejátékok növekedése önmagában nem jelent természeti tragédiát, ezzel lehet tenni. A az online szerencsejáték cégeknek mindenképpen figyelembe kell venniük az adott tagország szabályait. Arra szeretném ösztönözni a biztos urat, hogy egy zöld könyvet adjon ki, amely bizonyos in, in, eszközöket már kínálna arra, hogy, hogy foglalkozhassunk az EU-n kívüli szerencsejáték lehetőségekkel. Stiller asszony következik másfél perc. Thank you, uh, Mr. President. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, elnök úr, és meg szeretném közönni az előttem felszólalóknak a munkát, és Krisztóf Saldemózernek a munkát. Ahogyan korábban mond, hallottuk, a szerencsejáték nem egy normális szolgáltatás. A szerencsejáték negatív hatásait eh, nem lehet eléggé kihangsúlyozni. Két nemzetközileg elismert eh, minta van. Az egyik a diagnosztikai súlyossági index, a másik pedig a kanadai probléma szerencsejáték index, amelyel fel lehet becsülni, hogy a szerencsejátékos probléma se vagy sem. Az Egyesült Királyságban körülbelül 236-280 ezer közé tehető a játékszenvedély betegek száma. Az Európai Unióban tehát ez problémát jelent. Ezért tehát, hogyha a bizottság elkészíti a zöld könyvét, akkor megfelelő statisztikákra kell ezt alapozni, és be kell mutatni, hogy milyen kihatással jár az online szerencsejáték az EU polgárokra. Az Európai Bíróság ítéletéről is szólni szeretnék. Hogyha megnézzük a megfogalmazást. Azt mondja, meg kell akadályozni a kartellek működését, és hogy félrevezethetők legyenek az állampolgárok. Nos, hogyha az egyik cég egy másik országban jegyezteti be magát, ahol tevékenykedik, akkor a szabályozás problematikusá válhat. Ennyit akartam mondani, és Barnier biztosnak meg minden jót kívánok. Köszönöm szépen, most pedig megint asszony kapszót. Köszönöm szépen, elnök úr. Gratulálni szeretnék én is Bárnyé biztosnak. Nem ez a legkönnyebb eh, dosszié, melyel elkezdheti biztosi munkáját, de úgy gondolom, hogy az ön előnye McCreevy úr öm, eh, mm, öm, eh, egy olyan ember volt, aki bírta a versenyt, bírta a versengést, és ön is bírni fogja nehéz dossziékat kétfajta megközelítés lehetséges itt. A tavaly márciusi állásfoglalásból három ö, sort szeretnék idézni, mégpedig a tagállamoknak érdeke és jogában áll, hogy szabályozzák a saját szerencsejáték piacokat. Ezen felül az állásfoglalás azt is kimondja, hogy az online üzemeltetők, játékszervezők meg kell, hogy feleljenek azon tagállam szabályainak, ahol be vannak jegyezve. Így a terület nagyon érzékeny, de szabályozható. Számunkra, a tagáll, illetve a tagállamok számára a problémát azt jelenti, hogy a piac megelőzte őket, megelőzte a jogszabályokat, és mi, mint jogalkotó, a jelenségek után kullogunk. De tetszik vagy nem tetszik, az emberek szeretik -e a szerencsejátékot. Én mondjuk máshol találom meg az élet izgalmát, de van, aki a szerencsejátékban. Teljesen mindegy, hogy online vagy offline a szerencsejáték, de nagyon komoly szociális kihatással bír ez, különösen azoknál, akik eh, addiktív természetűek. De tudjuk, hogy a tagállamok eh, sok területen kvázi legalizálják az addikciót, engedélyezik, eh, Ilyen módon tehát az EU számára a nagy kihívás abban rejlik, hogy nincsen egységes fellépés az egyes tagállamok között, egységes szabályozás, miközben az állampolgárok a másik ország szolgáltatásaihoz is hozzáférnek. A zöld könyvben tehát eh, az e kérdést illető információkat kell összefoglalni, hiszen nagyon nagy hiány van a tudás és az információ tekintetében az egyes országok között. Köszönöm szépen! Répó úr a következő felszólaló másfél percben. Szári. Szán... Tisztelt biztos úr, azt mondták mondani, hogy a politika is önmagában egy szerencsejáték egyes esetekben, de a pénzzel való szerencsejáték nyilvánvaló egészen más ügy, mint a szolgáltatás nyújtás. Számos szociális negatív hatása van, és adott esetben kapcsolódik a bűnözéséhez is. A szerencsejáték sok esetben oda vezeti az embereket, hogy egyszerűen mentálisan tönkre mennek, vagy anyagilag ahogy elmondta Stiles asszony, Finnországban 2008-ban úgy ítélték meg, hogy kb. 40 ezer szerencsejáték függő személy lehet és ez azt jelenti, hogy a Európában a többi országot is félretelt, több mint 35 millió szerencsejáték függő személy lehet, ez természetesen hatalmas szám. Úgy gondolom, hogy a tagállamoknak továbbra is joguk kell, hogy legyen eldönteni, hogy hogyan szervezik a szerencsejátékot és figyelembe kell, hogy vehessék a gazdaság és egyéb következményeit. Egyértelmű szabályokra, piaci szabályozásra van szükség, és nemzeti felügyeletre. Hangsúlyozni szeretném ismételten, hogy figyelembe kell vennünk a legsérülékenyebbek megvédését társadalmainkban. A, a függősége ellen is fel kell lépnünk a szervezet bűnözés ellen, amely ebből a játékból szerencsét húz. Most pedig megadom a szót Jakolini úrnak. Jakolini úr következik két percben. Jó napot kívánok, tisztelt elnökasszony, tisztelt biztos úr, valóban egyszerűen robbanásszerűen megnövekedtek az online szerencsejátékok, ez a médiák és a gazdaság egyáltalán érintett, és különböző szociális csoportokat érint. Egy túlfogyasztása van ennek a területnek, és egyre nagyobb fogyasztót, nagyon sok esetben fiatal fogyasztót érint. Olyanokat, akik jobban tudják használni az informatikát és az internetet. Ez gyakran megváltoztatja az életüket, és katasztrofális helyzete is lehet egyes családokra nagyon gyakran azt tapasztaljuk, hogy egyszerűen csapdába esnek, és nem feledkezhetünk el arról sem, hogy milyen károkat okoz az, hogy nem szocializálódnak ezek a fiatalok, mert online játékokkal foglalkoznak. A, az, hogy független, illetve névtelenül játszik valaki, ez önmagában egy függőségi kockázatot jelent. Sok esetben ezt nem veszik figyelembe, vagy nem kellően ismert. Én dolgoztam egészségügyi területen, egy olyan ágazatban is, amely különböző függőséggel rendelkező személyeket kezeltek. A megelőzés, a kutatás ezen a területen alapvető fontosságú. Fel kell lépni, mégpedig úgy, hogy egységes álláspontot kell képviselnünk, oly módon, hogy a függőségek minden nemű függőség megfelelően kerüljön kezelésre. Itt gondolok az alkoholra, a dohányra, a játékokra, az internetre és a kábítószerekre egyaránt. Az a kérdés, amit felvetett 42 kollégánk, az nem igazán került megvitatásra plenárison eddig, mert a baloldal elutasította. Akkor én felteszem a kérdést, hogy valóban érdeke a bizottságnak, illetve valóban akarunk-e fellépni a különböző típusú toxikománia és függőség ellen, illetve a kábítószer kereskedelem ellen. Rapti asszony egy percben. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Annak oka, hogy Európában biztonságban érezzük magunkat, és az, hogy ilyen magas az élettartam Európában, ennek az, az oka, hogy figyelembe veszük Európában a nemzeti sajátosságokat. Most azonban dilemma előtt állunk, amely állandóan felbukkan, hogy most Európának kell kimondani a végső szófia tagállamoknak. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ezzel foglalkozunk, hiszen pont ez a lényeges az internetes szerencsejáték kapcsán az internet, egy óriási terület, tényleg fantasztikus, de nagyon nehezen ellenőrizhető. És a verseny elve nagyon fontos Európában, de természetesen a közérdekeket is figyelembe kell venni. Egyensúlyra van szükség, és pontosan ez már mutatja azt is, hogy ez, pontosan ezt mutatja az Európai Bíróság ítélete is. Egyrésztről értik azt, hogy milyen eh, a közérdek, ezt meg is védik, de másrésztről viszont nemzeti szinten eh, kell biztosítani ezt az érdeket, Ugyanakkor nincsenek arányos intézkedések, amelyek a, az állampolgárokat károsítanák. Tudom, hogy voltak a parlamentben már tanácskozások, és azt várjuk az Európai Bizottságtól, hogy tegyen valamit annak érdekében, hogy a nemzeti önállóság, a cselekvési tér megmaradjon, de jó alap jöjjön létre ahhoz, hogy a morális aspektusokat, illetve a csalási aspektusokat is figyelembe lehessen venni. Szeretnék gratulálni végezetül. Úgy vélem, hogy minden, ami elhangzott, az helyes. Hogyha azt mondják, hogy különböző álláspontok vannak, ez így van, de ugyanaz a szellemiségünk, és remélem, hogy a gyakorlatban ez majd tükröződni fog. Most pedig ott már Kárász úr kapja meg a szót két percre. Elnök asszony, biztos úr, hölgyeim és uraim! Először is üdvözlöm a biztos urat, nagyon jó, hogy itt van körünkben és örülök annak, hogy ott ül, ahol ül, hiszen ezen a területen itt de facto a szociális piacgazdaság végrehajtásáról van szó. Egyfajta ellentét is van, -e itt, van, van itt, nagyobb piacra van szükségünk, annak érdekében, hogy a belső piac elveit végrehajtsuk. Másrésztről viszont nem szabad, hogy elfeledkezzünk a felelősségünkről. És pontosan a szerencse játék kapcsán korlátozni kell a piacot, felelősséget kell vállalnunk, hiszen itt eh, akárcsak a pénzügyi piacoknál, a szerencsejáték piacán is nem szabad, hogy mindenki azt tegye, amit akar, ezt nem szabad engednünk, és a végén meg majd a társadalom fizesse meg a számlát. Itt a nevelésről van szó, a pénzmosásról, a bűnözésről van szó, de szó van a szabadságról és a szerencsejáték kapcsán, és mindezt kell egyesítenünk. Nincsen egyértelmű definíciónk, mindannyian a szerencsejátékról beszélünk, és ennek viszont különböző definíciói vannak. Különböző definíciói vannak a szerencsejátéknak. Ezért üdvözlöm az ön által bejelentett zöld könyvet, mert itt valóban egy definícióra lesz szükségünk, hiszen itt különböző kultúrákkal kell szembenéznünk, egy közös nevezőre van szükségünk, a tisztán belső piaci megközelítés nem célra vezető ezen a területen. Egy megfelelő politikai keretet kell találnunk, erről évente kell majd tárgyalnunk, a tagállamokat mindenképpen be kell vonni, és a különböző nézőpontokat is be kell vonni, és közösen kellene megoldást találni úgy, hogy ne ö, ássuk alá a tagállamok jogait. Köszönöm szépen, Kárlás úr, és most pedig Panzeri úr kapja meg a szót egy perc 30 másodpercben. Köszönöm szépen, tisztelt elnökasszony, üdvözlöm, biztos úr nagyon jól ismerjük, hogy milyen különbségek vannak a különböző országok szabályozásaiban. Azt is tudjuk, hogy különböző értelmezése van az európai joggyakorlatnak és a nemzetinek is. Ebből számos ellentmondás van, és jogszabálysértés történik a tagállamokban. Az Európai Unió politikája e tekintetben már nem elviselhető, és hogy milyen kihívást jelentenek a határon átnyúló elektronikus szerencsejáték szolgáltatások. Ebben az évben ezek a lehetőségek tovább nőttek, és a határon átnyúló problémákra egyszerűen nincsen megoldás, nincsen válasz. Fontos a védelme az állampolgároknak, különösen a kiskorúaké, és fontos a csalások, a kihágások elleni fellépés is, de az is fontos, hogy ne legyen illegális szolgáltatásnyújtás, és a tagállamok egyszerűen képtelenek ezt megakadályozni normatív megoldást kell találni európai szinten, határozottan kell fellépnünk. Tisztelt biztos úr, nem vonjuk kétségbe az ön jó szándékát, ez önmagában egy jó dolog, hogy konzultációt folytat és zöld könyv lesz, de csak abban az esetben, hogyha jobban körül tudjuk járni a megfelelő jogalkotást, jogszabályi területet. Font, sokszor dolgoztak már ki különböző zöld könyveket, de utána döntés nem történt. Itt arra van szükség, hogy döntés történjen, nem pedig csak szavakra. Elnök, köszönöm szépen, most pedig Korola asszony következik két percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az Európai Bíróság, a Tanács, a Bizottság és a Parlament eddig már foglalkozott a fogadásokkal, illetve a szerencséjátékkal. Következő következésén vannak. Valamennyi tagállam és a parlament is elutasítja azt, hogy az eredet, a származási elvet alkalmazzuk, illetve a kölcsönös elismerést. Ez egy rendkívül érzékeny terület. A bíróság ezt elfogadja, ahogy explicit módon ezt elmondta múlt szeptemberben az egyik ítéletében. A bizottság számára ez azt jelenti, hogy az egyik kulcsfontosságú érv vetődik fel, ami az összes jogszabálysértési ügyben benne volt. A célok közé fontos meghatározni az, hogy milyen védelemet kell nyújtani az állampolgároknak. A tanács és a parlament válvetve dolgozott az elmúlt években. 2006-ban, 2007-ben megállapodtak abban, hogy az irányel, a szolgáltatás irányelvből és az audiovizuális eszközök irányelvéből ezt ki kell venni. A tanács a francia elnökség alatt dolgozott ezen a témán, és ez folytatódott a svéd, majd a spanyol elnökség ideje alatt is én a néppártnak az álláspontját voltam hivatott kidolgozni. Én szeretném megkérdezni, hogy ön osztja-e azt a véleményt, hogy a bizottságnak végre segítenie kell a tagállamoknak, hogy fel tudjanak lépni minden illegális, azaz ellenőrizetlen engedélyezés nélküli játékszolgáltatás ellen. És hogyha igen, akkor hogyan fogja ezt kezelni? Köszönöm. Merci, madame. Köszönöm szépen, és akkor most Szonik úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen. Semmi kétség nem férhet hozzá, hogy az online szerencsejáték piac dinamikusan fejlődik. A világ szerencsejáték piacának 40%-a Európában működik, és hatalmas nyereségeket el, ér el. 6,5-ről 11 milliárd euróra nőttek a nyereség, nőtt a nyereség. A piac tehát fejlődik. Az interneten egyre többen fogadnak, és így megváltozott a fogyasztók hozzáállása. Ezért szükség van a bizottság válaszára. Az intézmények nem felelnek meg az elvárásoknak, nem adnak választ az európai kihívásokra. A dinamikusan fejlődő szerencsejáték piac megfelelő szabályozást tesz szükségesé. Világos szabályokra van szüksége a belső piac működését meg kell teremteni, meg kell óvni az európai fogyasztókat az online szerencsejáték negatív kihatásaitól. A fiatalok, ahogyan ezt márciusi állásfoglalásunkban elmondtuk, nem tesznek különbséget az odzok, az esélyek között és így fennáll az addikció veszélye is az ő esetükben. Az Európai Bizottság nem elég gyorsan készít elő jogszabályt, lemaradtunk a jogszabály hozással a szerencsejátékok fejlődésétől. Magyarázható az azzal is, mert hogy a bizottság tagjai akkor nőttek felé szocializálódtak, amikor ez még a science fiction regényekben volt olvasható ilyen technológia. De ez már a valóság. Jogszabályokat kell hozni. Európai jogszabályt kell hozni, és megfelelő normákra van szükségünk ahhoz, hogy különbséget tehessünk a verseny és a visszaélés között. Köszönöm szépen. Antonescu asszony kapja meg a szót két percben. Tisztelt elnök asszony! Szabályozni a szerencsejáték piacot Európában, most akár hagyományos játékról, akár online játékról van szó, szóval mindenképpen egy kényes kérdés. Előre tört az elmúlt időkben az online szerencsejáték, amely is hatalmas nyereséget is hoz ez az iparág. Ezeknek a játékoknak a betart, betiltását tartanák egyesek helyesnek, mások pedig úgy gondolják, hogy éppen az, hogy ha nem lenne a megfelelő szabályozás, még inkább elterjednének. Közös célokat szeretnének az Európai Unió tagállamai, megfelelő szabályozást, védeni a kisekorúakat, védeni a függőség ellen, átláthatóságot, szabályozást, a hirdetés alap hirdetésre. Hogyha nincsen megfelelő harmonizáció, akkor a tagállamok maguk dönthetik el, hogy milyen politikát akarnak, és a védelem szintjét is maguk határozhatják meg. Bár a célok azonosak, a szabályozás megoldása mégsem könnyű. Ugyanakkor nem szabad saját magunkat megtéveszteni. A szerencséjáték jelentős gazdasági tevékenység, és nem kizárólag a belső piac szabályai szerint megy végbe határon átnyúló tevékenységről van szó, és több milliárd euró jövedelmet hoznak. Az Európai Bizottságnak az ítéletei sem adják meg azokat a pontokat, amik szükségesek a szabályozáshoz. A bizottságnak továbbra is egy ellentmondásos realitással kell szembenéznie. Egyrészt a tagállamok kompetenciája, másrészt pedig a különböző panaszok, amelyet a szolgáltatók nyújtanak fel a nemzeti korlátok ellen. Nem támogatom a ö, szerencsejátékokat, de nem tagadhatjuk ezeknek a játékoknak a jelenlétét, ezért van szükségünk harmonizált szabályozásra, ami a gazdasági szereplőket is kortlátok közé tereli, és a legsérülékenyebb fogyasztókat megvédi

Köszönöm szépen, most pedig James Higgins úr kapja meg a szót két percben. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Mint számos egyéb terület is, a szerencsejáték is kötődik a fejlett technológiához az elmúlt években könnyebb fogadni, és hatalmas jövedelmeket is eredményez a tagállamoknak, és ez tapasztaljuk a sportfogadásban, de más területeken is. És ahogy látok, Írországban is hatalmas előrelépés történt ezeken a különböző szerencsejáték területeken. Ugyanakkor ott van a csalás is, a játékfüggőség is egyéb problémák. Az Egyesült Királyságban is kb. 600 ezer olyan személy van, akik a játékfüggők és ugyanez a probléma megvan Írországban is. Szerintem mindenképpen valamit kellene tennünk, tehát egy Európai Uniós szabályozást kezdeményezni. Egy közös politikára van szükség, mert a játékszenvedély átnyúlik a határokon és az unió határain is rendkívül fontosak a különböző ajánlások, és ezt érdemes megvizsgálnunk. A tagállamok nem tudják együtt megoldani a közrendi problémákat, hogyha átnyúlnak ezek a játékok. Ugyanakkor védeni kell az állampolgárt, a fogyasztót, és ezt együtt kell tennünk. Fontos az a hirdetés és az online szerencsejátékkal kapcsolatos egyéb tevékenységek szabályázása is maximálisan kell ezzel foglalkoznunk, és fontos, hogy a korhatárokat is betartsák. Ahogy ezt már elmondta egyik kollégánk is, fontos, hogy olyan ajánlások legyenek és határozatok, de végül is az a legfontosabb, hogy ezek aztán konkrét tevékenységé váljanak. Tehát itt akciókat kell sürgetnünk, és ezt tartom fontosnak a bizottság részéről. Köszönöm. Eh, Higgins úr, köszönöm, és most Morkanaiti asszony kapja meg a szót két percben. Eh, köszönöm szépen, elnök asszony. Senki sem tagadhatja azt a tényt, hogy az online szerencsejátékok mindenféle társadalmi problémát generálnak. Ez egy nagyon komplex problémakör. A globalizált világban ez az újfajta hozzászokás, addikció egyre nagyobb méreteket ölt. 1996 óta létezik ez a piac, és gyakorlatilag meg sokszorozódott. A trendek azt mutatják, hogy ez a növekedés folyamatos, lesz a jövőben is. Ugyan, és még mindig nincsenek erre a szektorra, erre az ágazatra vonatkozó szabályok úgyhogy a piac résztvevői dörzsölik a tenyerüket, mert a profitok dőlnek be az ablakon, és közben a szolgáltatások szabadsága ürügyén mindent megengedünk. Litvániában például most már katasztrofális a helyzet, hiába tiltják a szerencsejátékot, az ilyen típusú szerencsejátékot. Ezt ki lehet játszani, semmiféle védelmet nem élveznek a fiatalkorúak és itt az ideje éppen ezért, hogy közös szabályokban egyezzünk meg, közös rendeletben, és különösen a fiatalok, a gyermekek védelme érdekében ezt megtegyük. Ha a gyerekekről, fiatalokról van szó, akkor nem egyszerűen a szerencsésejátéktól kell őket védeni, hanem mindenféle hasonló addikciót okozó tevékenységtől, ideértve például az erőszakos szerepjátékokat is. És amíg nem jönnek létre ezek a közös szabályok, addig nem lesz erre a kérdésre megfelelő válasz. Köszönöm szépen, nagyon érdekes. Egy kicsit merész összehasonlításba bocsátkozott a képviselő asszony, de értjük, hogy mit akart mondani vele. Boris úrja a szó két percre. panie przewodniczący! chciałem zadać pytanie e, do komisji także w kontekście. köszönöm szépen elnök asszony az európai bizottságtól szeretnék kérdezni egy kérdést összefüggésben a Nitros kollégám által feltett e, kérdéssel, aki sajnos nem tudott eljönni ma Strasbourgba először is, e, azt szeretném kérni az Európai Bizottságtól, hogy kommentálja az Európai Uniós tagállamokban hozott legújabb törvénymódosításokat, főleg az Európai Bíróság döntéseivel összefüggésben. Másodszor kérdezem, hogy az Európai Bizottság terveze jogi lépéseket tenni, annak érdekében, hogy közös keretet vezessen be, amelye az online szerencsejátékokra vonatkozik, és az ezeket, ezekre vonatkozó szabályokra. w związku z tym czy zdaniem komisji wspólne. az európai bizottság véleménye szerint a közös európai szabályozás kötelező nem lesz kötelező érvényű és a jelenlegi helyzetben az európai tagállamok nem tudna nem tudják nem tudnak akadályt gördíteni a szerencs, online szerencsejáték útjába. Azt hiszem, hogy a jogi szabályozások nem felelnek meg a jelenlegi helyzetnek, hiszen az internetpiac folyamatosan növetkezik és bővül. Kérdezem én, hogy az Európai Bizottság mit tesz annak érdekében, hogy közös jogi keretet dolgozzon ki, amely megfelel minden tagállamban. Köszönöm szépen, Boris úr, mondja az elnök. Mández úr, a szó két percre. Dank u wel, voorzitter. Köszönöm szépen, elnök asszony. Gratulálni szeretnék Barnier biztos úrnak azért, hogy a bizottság tagjává nevezték ki, és üdvözlöm Önt itt. Nagyon sok tennivalónk van a szolgáltatási irányelv, az egykori Balkánstein irányelv világosan kizárta a szerencséjátékokat, és ezt sajnálatosnak tartom, mert akkoriban nem voltunk tudatában annak, hogy ez a fogyasztók számára problémát jelent majd. Valójában az online szerencsejátékokat a tagállamok továbbra is monopóliumnak tekintik, tehát nagyon különböző a szabályozás, és az jogbizonytalansághoz vezet. Ez véleményem szerint sajnálatos, és megakadályozza, hogy ezzel a problémával érdemben foglalkozzunk. Ha a problémál fenn, ezt meg kell oldanunk, nem kell strusz politikát folytatnunk. Tehát a jogalkotási lehetőségeket kell mérlegelni. A jelenlegi szabály a fizikai határokon alapul, de most már áttértünk a virtuális határok korszakába, tehát európai szintű megközelítésre van szükség az online szerencsejátékok tekintetében. Ezen szolgáltatás nyújtókat is be kell vonni, a fogyasztók védelmét garantálni kell, a szervezet bűnözés leküzdeni. Tudatában kell, hogy legyünk hogy a tagállamok korlátozó politikája még engedélyezett az Európai Bíróság ítélete szerint. A tagállamoknak bátorságot kell mutatniuk, hogy foglalkozzanak a fogyasztók által kifejezett igényel, hogy határozottan leküzdjék a szervezett bűnözést ezen a területen, valamint a visszaéléseket a szerencsejátékok területén. Berné biztos úr, nagyon fontos feladata van, és el kell mondanom, hogy talán jó az, hogy ön többek között a szolgáltatási irányelv alkalmazásáért is felelős. Két és fél percben Obermeier úr következik. Köszönöm szépen. Az Európai Bíróság jelenleg vizsgálja, hogy a portugáliai tilalom ellentétese az EU szabályokkal, ott ugyanis a cégeknek betiltották a szerencsejátékok kínálatát az interneten. Egészen az Európai Bíróságig ment az ügy. Az volt a fő érv, hogy Portugália intézkedésével állítólag a szolgáltatások áramlásának szabadságát sérti, és ugye elvileg minden EU polgár ö, tudja, hogy a szolgáltatások szabadsága passzív szabadság, tehát a szolgáltatásokkal való élés ö, szabadságáról van szó, és nem lehet az EU szinten rosszabb normákat alkalmazni, mint az egyes tagállamokban egyenként. Ugyanakkor azok az intézkedések, amelyek diszkriminatívnak tűnnek, valóban piac torzító hatások lehetnek a belső és külföldi cégek tekintetében, ugyanakkor a szolgáltatások szabadságát szabad korlátozni, hogyha a közérdeket sérti valamilyen szolgáltatás, fogyasztó védelmi szempontokat sért, vagy pedig, ahogy a mi esetünkben is szó van erről, addiktív viselkedést válthat ki. Németországban legalább 200 ezer ember függő az internetes játékoktól, és a többségük fiatalkorú. 13 éve létezik már a probléma, és mégis ö, nem tartunk még ott, hogy ö, a szigorú szabályokat elkezdenék betartani a szolgáltatók, és kategorikusan kizárnák a piacról azokat, akik megszegik a szabályokat. Ez nem valósul meg, sőt állami monopóliumok, amelyeknek nem kell a versenyben részt venniük, a háttérben ott állnak és támogatják ezeket a szolgáltatókat. Tehát nem elég új jogszabályokat alkotni, hanem ezeket be is kell tartani, és figyelembe kell véni, venni azt, hogy az Európai Bizottságnak ebben a tekintetben jogalkotási kezdeményezési jogköre van. Köszönöm szépen, most rátérünk a spontán felszólalásokra. Először is Kolino úrnak adom meg a szót egy percre. Köszönöm, elnök asszony. Mindenek előtt jó munkát szeretnék kívánni Barné biztos úrnak mert szüksége lesz erre a jó kívánságra. Tisztelt kollégák, a szerencsejátékok természetüknél fogva az egyes felhasználók pszichológiai tekintetében kapcsolódnak az egyes társadalmak magatartás formáihoz. És ha megnézzük az Európai Bíróság közelmúltbeli ítéletét, amely minden egyes tagállamnak szabadságot ad, hogy saját szabályokat alakítson ki a, jogszabály, a szerencsejátékok szabályozására, akkor ez tekintetbe veszi ezeket a különbözőségeket. A portugál eset az megerősíti, hogy az Európai Unióban 27 különböző jogszabályra van szükség. Az ellentétes tendencia az egységes piacra vonatkozó szabályozás a játékok területén és egy európai szintű harmonizációs igény. Egy nem szigorúan szabályozott terület hátrányosan hatna az Európai Uniós polgárok magatartására, és itt utalnék különösen a fiatalokra és a legsérülékenyebb társadalmi csoportokra. Éppen ezért Barnél biztos úrtól azt kérjük, hogy egy olyan jogszabályt alakítson ki, amely a hatásköröket és a közös elveket rögzíti, egyfajta magatartási kódexet az ágazat szereplői számára, amely védi valamennyi európai állampolgár jogait, akik online szerencsejátékokat használnak. Ennek köszönöm Kalinó úr, most Ver úr következik. Köszönöm szépen. Elnök asszony, tisztelt biztos úr, én is minden jót kívánok önnek az új hivatali ideje alatt. A szerencsejáték egy új típusú addikció. A modern ember kísérője. Az online szerencsejáték azonban szintén tény. A lehető legjobb megoldást kell megkerestünk annak érdekében, hogy az Európai Unió alapelveit megvédjük, vagyis a szolgáltatások szabad áramlását egyrészt, másrészt pedig a fogyasztókat. Milyen irányba induljunk el? Hogyha túl nagy kompetenciát adunk a tagállamoknak, akkor nem fognak megszűn, megszűnni azok a problémák, amelyeket az online szerencsejáték felvet, legyen szó a pénzmosásról vagy egyéb problémákról. És emellett nem fogjuk a monopóliumokat sem megszüntetni. Egyes üzemeltetők a nemzetállamokon belül engedélyt kapnak arra, hogy szerencsejátékot folytassanak. Én ellenzem a protekcionizmust ezen a területen, és azt szeretném, hogy az Európai Bizottság zöld könyve megoldani ezt, megoldaná ezt a problémát mindenkinek a javára. Köszönöm szépen, mondja az elnök, most Figueiredo asszony következik. Um Köszönöm szépen, Köszönöm szépen. Nagyon fontos az a téma a társadalom védelme céljából és a csalás elleni fellépés szempontjából, amely nagyon gyakran előfordul a szerencsejátékok területén, ideértve az online szerencsejátékokat is. A tagállamoknak meg kell őrizniük autonómiájukat, és legitimitásukat, hogy jogszabályokat alkothassanak ezen a területen. Az egyes, szab, egyes országok hagyományainak megfelelően ugyanakkor biztosítaniuk kell a fogyasztók védelmének megfelelő szintjét, valamint a szóban forgó társadalmi csoportok érdekeinek védelmét. Tehát ebben az esetben nem a szabad szolgáltatás nyújtásra vonatkozó szabályokat kell alkalmaznunk, hiszen ez nem általános szolgáltatás. Olyan szolgáltatásról van szó, amelytől függőség alakulhat ki, éppen ezért a bizottságnak tekintetbe kell venni ezt az álláspontot, és el kell ismerniük, el kell ismerni a tagállamok azon jogát, hogy ezen a területen saját jogszabályokat alkothassanak. Köszönöm szépen, Kéli úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony a szót. Nemzetközi problémáról van szó, és örülök, hogy szólhatok róla. Az online szerencsejátékok olyan betegséget okoznak, amelynek végül fizikai megnyilvánulása is van, és ez egy új generációját ö, alakította ki az addikciótól szenvedő személyeknek, főleg fiatalokról van szó, szüleik nem tudnak ellenőrzést gyakorolni, és nem tudják megvédeni sem őket ezektől az új típusú kihívásoktól. A zöld könyv leszögez néhány dolgot. Ugye először is a tényeket, mennyire elterjedt az ilyen szerencsejáték Európában. Az én kisvárosomban tízezer lakos van, és korábban két, most pedig 18 fogadóiroda működik és ezeket is gyakran fiatalok látogatják, anélkül, hogy akár törvények, akár pedagógusok, akár szülők védenék a fiatalokat. Köszönjük szépen. Utolsó felszólalónk Molzer úr lesz a spontán felszólalók között. Köszönöm szépen, ami az online játékokat illeti, ezt a monopólium, a monopóliumban működő szerencsejáték üzemeltetők használhatják-e, vagy adhatják-e, vagy ez licenctől függjön, ezektől függetlenül nagyon komoly következményei lehetnek az online szerencsejátékoknak. Az online szerencsejátékok kínálatával a probléma az internetre kerül át, és nagyon gyorsan, rövid idő alatt több ezer eurós adós, adósságot halmozhatnak fel az emberek, és ez teheti a, a munkájuk, a munkavégzésüket, part, partneri kapcsolatukat. Egy, és egy tanulmány szerint hamburgi diákoknak nagyon nagy százaléka játszik online játékokat, sportfogadást, és ne felejtsük el, hogy a, ez a tragédia nem csak a játékosokat érinti, hanem családjaikat is. Elnök, köszönöm szépen Mölcer úrnak. Biztos úr, öné, én is szeretném önt üdvözölni, nem én nyitottam ugyanis meg a vitát, ma, most pedig öné a szó. De vos mots bienvenue et merci à chaque... Köszönöm szépen. Elnök asszony, köszönöm a jó kívánságaikat, a bátorításaikat, ezt az új tárcát, amelyet Barozó elnök úr rám bízott. Nagy eltökéltséggel fogom majd ellátni az ehhez kapcsolódó feladatokat. A Harbor uh, úr, valamint a Schwab úr és Gebhardt uh, asszony és Rüle képviselő által hozzám intézett kérdés arra vonatkozott, hogy vajon az Európai Bizottság kész arra, hogy jogalkotási kezdeményezéssel éljen a jogsértési eljáráson túlmenően. Tisztelt képviselők! 48 órája töltöm be mindössze ezt a tisztséget, tehát épp hogy időm volt összeülni a munkatársaimmal, de mindenféleképpen egy új megközelítésről szeretnék szót ezen a területen, ami nagyon fontos számomra. Sokan elmondták, többek között Gebhardt asszony is, valamint Kerász úr és Figueredo asszony, hogy ezek a szolgáltatások nem hasonlíthatók a többi szolgáltatáshoz. Éppen ezért joggal várják önök a bizottságtól az új megközelítést és a konzultációs eljárást, amit én javaslok. A tagállamok szabadon választhatják meg a jogalkotási formájukat ezen a területen, a az online szerencsejátékokat a megelőzés elve szerint kell kezelni, hiszen ezek kockázatokat jelentenek a társadalom számára. Sajnálom az a, a, asszony jelentés, amelyet nagy érdeklődéssel olvastam, kifejezett nagyon nagy részletességgel írja le ezt a helyzetet. A tanácsban is megjelennek a gyakor, megjelenik a gyakorlatok különbözősége ezen a területen mióta döntöttek arról, hogy a, szolgá- a szerencsejátékok kikerülnek a szolgáltatás irányelv hatája alól, amely 2006-ban született, elmondhatom, hogy nagyon nagy figyelemmel követem a tanács munkacsoportjának tevékenységét, és tudom, hogy sok tagállam kéri, hogy ezzel a területtel megkülönböztetett figyelemmel foglalkozzunk. Egy dokumentumot fogok bemutatni, politikai jellegű dokumentumot ezen a területen, és a zöld könyvben is kifejezte már a bizottság a véleményét ezzel kapcsolatban. A bizottság mindenféleképpen konzultálni fog az érintett szereplőkkel. Egy új koordinációra van szükség európai szinten. Ennek a kérdésnek nyilván van egy gazdasági vetülete, de vannak más szempontok is, más súlyos szempontok, amelyeket figyelembe kell vennünk, és amelyek kihívást jelentenek a közérdek szempontjából. Kreutz képviselő, Kirchhoff, Pascal és más képviselők is említést tettek erről a kérdésről. Az egyik kihívás a határokon átnyúló szervezetbűnözés. Európa szintű szabályozás nélkül véleményem szerint ezt nem lehet leküzdeni. Hogyha nincs európai álláspont, akkor nem tudunk az egységes piac irányába elmozdulni az online szolgáltatások területén. Európában kell ellenőriznünk ezeket a szerencsejátékokat, ahogyan ezt a tanács munkacsoportja is kifejezte. A bizottság tehát mindenképpen a tagállamokkal fog együttműködni ezen a területen, és túl azon, hogy meghallgatjuk majd a tagállamok véleményét, ahogyan ma délelőtt is tettem, meg fogom hallgatni az Európai Parlament képviselőinek álláspontját is hiszen tudom, hogy nagyon eltérő vélemények vannak, de azt is tudom, hogy mi a többségi vélemény az Európai Parlamenten belül. Tehát meghallgattam majd a parlamentet, valamennyi érdekelt felet, a szervezeteket ezen a konzultációs eljárás, ezen konzultációs eljárás keretében. Ezt javaslom majd a biztos kollégáimnak is a következő napokban. Szóval tettem a kihívásokról, elnök asszony, és ezzel zárom is szavaimat. Nyilvánvalóan a szociális társadalmi jellegű kérdések mellett fennáll a függőség problémája is, illetve a kiskorúak problémája éppen ezért szigorú korlátozásokra van szükség, hogy a kiskorok ne vehessék igénybe ezeket a szolgáltatásokat. Valamennyi tagállam foglalkozik ezekkel a kérdésekkel, de nem homogén módon éppen, ezért azt hiszem, hogy itt európai szintű koordinációra van szükség. Annak érdekében, hogy hatékonyan tudjunk fellépni, meg kell értenünk, hogy mi is a probléma lényege. Éppen ezért kapcsolódnék az önök elképzeléséhez, illetve megemlíteném az a számadatokat, hiszen a, az Európai Bizottság dokumentumának mindenképpen megbízható számadatokra és statisztikákra kell támaszkodni. Megint ez képviselő például felvetette ezt a kérdést, és én amellett vagyok, hogy mindenképpen határozati javaslatokkal érünk, éljünk a bizottság dokumentumában. Mindenek előtt a lehető legpontosabb elemzésre van szükség ezen a területen. Végezetül egy utolsó megjegyzés a szerencsejátékokhoz kapcsolódóan, illetve a sportfinanszírozáshoz kapcsolódóan. Aki sportrendezvények szervezésével foglalkozott, Nos, jó magam, én foglalkoztam ezzel a területtel, és a Vancouveri olimpia megszervezésével kapcsolatos kérdéseket is ismerem, tehát tudom, hogy nagyon sok tagállam szeretné ezt a nemzeti gyakorlatot megtartani a sportfinanszírozása céljából. Nos, ezeket a kérdéseket jobban meg kell vizsgálnunk. Brüsszelben jövő héten lesz egy konferencia ezen a területen, és a bizottság dokumentumában foglalkozunk majd ezzel a kérdéssel is, azaz a sportfinanszírozás kérdésével és a szerencsejátékok összefüggésével. Képviselő urak és hölgyek, nagy figyelemmel hallgattam felszólalásaikat, köszönöm az elképzeléseket, a javaslatokat. Továbbra is a parlamenthez fogok fordulni, valamint valamennyi érintett szereplőhöz, és legkésőbb ősszel ezen politikai dokumentum alapján egy zöldkönyv fog születni, a bizottság egyetértésével, és egy hatékonyabb koordinációt tudunk elérni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, biztos úr, ezt a kimerítő és egyértelmű választ. És ezzel akkor most berekeztem az ülést 12 óráig, amikor is majd szavazásra kerül sor.